Köszönjük szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen az ITRE, a REGI, az ECON, az Employment, illetve a TRAN kollégák kérdéseit. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr a válaszait. Most pedig eh, az alelnök jelölt úrtól várjuk záró beszédét, parancsoljon. Kedves kollégák, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt az eszmecserét első alkalommal van esélyem arra, hogy gondolkozzak, illetve mutassam az elképzeléseket a munkahelyteremtő beruházási csomag kapcsán. Amennyiben megerősítenek, folytatni szeretném a vitát, a prioritásokról szóló vitát önökkel, a szakbizottságokkal, hiszen fontos rögzíteni azt, hogy mik legyenek a prioritások a beruházásoknál, illetve azt is fontos lenne megvizsgálni, hogy a jelenlegi költségvetést hogyan tudjuk jobban felhasználni, mik azok a pénzügyi eszközök, amelyek már rendelkezésre állnak. Amennyiben megerősítenek, szükségem van a segítségükre, abban is, hogy a jogalkotási kezdeményezéseket előmozdítsuk, különösen a belső piaci ügyeket. Nagyon sok kérdést megvétóztak a tagországok, de úgy érzem, hogy most elérkezett az ideje az ambiciózusabb erőfeszítéseknek, a jobb egységes belső piac megerősítésének. Más szavakkal fogalmazva, eljött az ideje annak, hogy esélyeket adjunk a KKV-knak a szolgáltatások nyújtásában is például. Tehát ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, én erőfeszítéseimet a tényleges beruházásokra, a tényleges együttműködésre szeretném összpontosítani. Nem vagyok már politikus, úgymond, de politikus voltam, jelenleg közszolga vagyok, de a politikai életben a különböző nézetek miatt, a különböző értékek miatt vannak konfliktusok, ez természetes. De amit eh, szintén megtanultam a múltban, az az, hogy az emberek nem szeretik azt, ha a politikusok veszekszenek. Legalábbis én ezt a feedbacket kaptam annó pénzügyminiszterként. Megkérdezték azt, hogy miért nem koncentrálunk azokra a kérdésekre, amelyekben egyet tudunk érteni. Azt mondjam, ön felvetette ezt a kérdést, hogy a bizalom nem állt helyre teljesen. Én ebben egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk megteremteni azt a környezetet, amely azokat az ügyeket helyezni előtérbe, amelyekben egyet tudunk érteni, és nem azokat, amelyekben nem tudunk egyet érteni. Mi lenne, hogyha ezt a szellemet megragadnánk a növekedés erősítés a munkahelyteremtés érdekében? Biztos vagyok, hogy sikerrel járnánk. Még egyszer köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek ezt a rendkívül pozitív eszmecserét. Mindenkinek kellemes további hetet kívánok. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját. Én igen gyors beszélő vagyok. Köszönöm szépen, hogy segítették a munkánkat. Köszönöm szépen az elnök úr, az elnökasszony és a titkárság munkáját. Még egyszer köszönöm szépen. Mr. Commissioner Designate. Köszönjük szépen, biztos jelölt úr, hogyha megkérhetném Gváltieri urat, a társ elnököt, hogy tegyen egy utolsó megjegyzést. Köszönöm szépen. Katainen eh, alelnök jelölt úrnak ezt az érdekes meghallgatást. Köszönöm az ECON és a többi szakbizottság tagjainak, hogy hozzájárultak a meghallgatáshoz. És most az ECON tagokat megkérem, hogy rohanjanak Hill biztos jelölt meghallgatására. Tehát ennyi volt a részemről. Marita Ülszkug, szeretnék én is köszönetet mondani a kérdésekért. Szeretném Katainen úrnak is megköszönni. A meghallgatás kemény volt, de ezek kemények. Ezek a meghallgatások. Az eredménye pedig általában jó, ha kemény a meghallgatás. Köszönöm a meghallgatást. és nem ez az utolsó. Köszönöm társelnökeimnek, mindenkinek szeretném megköszönni, az Európai Parlament tagjainak, hiszen nagyon fontos információ. 2 óra 30-kor, 14 óra 30-kor Franz Timmermans úr meghallgatása lesz, a bizottság első alelnök helyettese, az elnök konferenciája mindenki számára nyitott, tehát 14 óra 30-kor. És az ITRE kollégáimnak üzenem, hogy 1 óra, tehát 13 óra 30-kor, az ITRE Econ Emple 6-kor lesz, és az ITRE NV pedig egy másik megbeszélést tart 19 órakor. Tehát az európai közvélemény figyel minket, és velünk van. Köszönöm szépen!